az ülést, a jegyzőkönyvet a következő ülés elején kapják meg, és hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor a címzetteknek megküldjük az állásfoglalásokat, lezárom az ülést, és további kellemes hetet kívánok.